Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Jó reggelt, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Our second half. Kezdjük meg az Inteszakbizottság ülésének, eheti ülésének második felvonását. A 7-es, 8-as pontokkal kezdjük. Ez egy közös vita a földrajzi megnevezésekről, illetve a Lisszaboni megállapodás Genfi aktusához való csatlakozás a témánk. Két előadónk érintett az ügyben. Az egyikük a gékkel foglalkozik, a másik pedig az egyezménye. Hans úrral kezdünk. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök úr. Látom, hogy a földrajzi megnevezések sok mindenkit érdekelnek, valóban nagyon fontos kérdésről van szó. A Genfi aktus a Lisszaboni megállapodásnak egy aktualizálása. Ez az 1958-as egyezmény, amely egy nemzetközi nyilvántartás a földrajzi megjelölésekre nézve korábban. Nemzetközi szervezetek, úgy mint az Európai Unió nem lehettek részes felek, de ez már megváltozott, és most lehetnek. Ez jó hír egyébként, mert ez a megállapodás a földrajzi megjelöléseknek a védelmét erősíti. Előttünk van most az a ratifikációs eszköz, amely az Európai Uniónak meghat, meg lehetővé teszi a csatlakozást, illetve azt a rendeletet is tartalmazza, amelyre szükség van a ratifikációhoz. Ezt üdvözöljük, az EPP mindig is nagyon erős támogatója volt a földrajzi megnevezéseknek, megjelöléseknek, ez fontos eszköze a termékeink védelmének, a gazdák érdekeinek védelmének, illetve a vidéki közösségek fejlesztésének. Európa sokszínűségét a globalizált gazdaságban ezek tarthatják fenn. Jelenleg 7 EU tagállam részes fel a Lisszaboni megállapodásnak tagállamként, az EU csatlakozása a Genfi aktushoz, a Genfi szöveghez ezen a helyzeten tovább fog javítani. A Genfi szöveg a TRIPS-nél jobb védelmet jelent. A WTO fejleményeinek függvényében úgy gondolom, hogy a Genfi szöveghez történő csatlakozás nagyon fontos időpontban történik az új földrajzi jelzések listája ennek az aktualizálása hosszú, költséges és nehézkes folyamat. A földrajzi jelzések elismeréséért cserébe kedvezményeket kell adnunk, engedményeket. A Genfi szöveghez való csatlakozás lehetővé teszi, hogy kibővítsük a földrajzi jelzések védelmét, amelyekről eh, értesítést adtunk a több oldalú nyilvántartásban. Az EU csatlakozását eh, követő intézkedéseket illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat nagyon kiegyensúlyozott, és figyelembe veszi a szakpolitikai vitákat az EU-n belül. Két módosítót nyújtottam be, az egyik megismétli, hogy a TRIPS kötelezettségeknek meg kell felelniük ezeknek a szövegeknek, a WTO DOC követelményeinek, illetve a Genfi szöveg nem érintheti az EU lehetőségét arra, hogy a nem aláíró felekkel szemben is védje a földrajzi jelzéseket. Végül, de nem utolsó sorban emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a földrajzi jelzésekkel kapcsolatos politikánk a közelmúltban közvetett támadást kapott az Egyesült Államok MCA részéről. Bizonyos sajtokat kizárt ez a védelem alól az amerikai és a mexikói piacon, de ez nagyon elős jelzés, arra, hogy itt eljött az ideje, hogy megerősítsük a földrajzi jelzések védelmét, a kistermelők érdekeit védjük az Európai Unióban. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, észrevételeire ezen nagyon fontos ügykörben. Köszönöm. Köszönöm szépen a második Ö, részét Szene Begin asszony fogja ismertetni velünk, parancsoljon. Köszönöm szépen és köszönöm a többi előadónak is. Elvégben egyetértés van, de még van két elem. A földrajzi megjelölések védelmét megkapott termékek, elsősorban élelmiszer termékek ügyében. Ám a szöveget ezzel majd ki, ezekkel az elemekkel. EU szinten fennáll az igény, hiszen több ezer EU szintű olyan élelmiszeri termékről beszélünk, amelynek több évszázados hagyományra tekintenek vissza a parmai sonka, francia, spanyol termékek. Minden európai országnak van olyan tipikus ízletes terméke, amelyet meg kell védeni a méltánytalan versenytől világszerte. Hazám egyik azon országoknak, amely még talán még nagyobb hasznát látja ezek, ennek a védelemnek, mint más, mint más országok. 280 ilyen védett termékünk van, ezek hatalmas értéket képviselnek, és nagyon sok ö, érdek fűződik ezek megvédéséhez. 2015-ben a Lisszaboni egyezményt kiterjesztették, kiegészítették a mai témának megfelelően az EU is aláíró fél lehetett. Ez még erősebb védelmet ad, hiszen egy egységes regisztráció végén révén lehet védelmet nyújtani ezeknek a termékeknek. Ö, tehát több EU tagállam még nem részese a rendszernek. Nagyon fontos azt is látni, hogy ennek az eszköznek köszönhetően a nemzetközi egyezmények referenciaként szolgálhatnak. Nem kell külön-külön bejegyezni ezeket a termékeket, hanem egységesen lehet az EU szintjén most, hogy az EU is aláíró félként szerepelhet az egyezményben, Remélem, hogy a szakbizottság jóvá adja az ez irányú javaslatokat majd. Köszönöm szépen, most pedig az iradók következnek. Először Danti úr. A két jelentéstevő már elmondta, hogy a parlamentnek véleményt kell mondani arról, hogy az Unió a Genfi Egyezményhez csak ta, csatlakozzon-e a Lisszaboni szerződés keretén. Ez ugye az ellenőrzött elnevezések és a földrajzi elnevezésekre vonatkozik, valamint a ö, megfelelő világos jogi környezetbe kell, hogy ez történjen. Ez nagyon fontos, hogy a ö, földrajzi jelöléseket harmadik országokban is tiszteletben tartsák, és ez teszi lehetővé azt is, hogy annak a filozófiát eh, megvalósítsuk, amit eh, létrehozta ezeket a jelöléseket. Ez a helyi, nemzeti és Európai Uniós jelöléseket illeti, ez egyben védi a regionális kompetenciákat, és megerősíti a különböző termékfajtákat, típusokat, illetve védelmezi mind a fogyasztókat, mind pedig a termelőket, hogyha feltüntetik, hogy hol és milyen körülmények között termelték ezeket. Az Európai Bizottság általában ezt az álláspontot védi, amikor kereskedelmi tárgyalásokat folytat, és fontos ez azért is, hogy a harmadik országok piacaira bejuthassanak az uniós termékek. Ellenek, ez egyben jelent fellépést a csalás, illetve márkákkal, védett márkákkal való visszaélések ellen is, és a hamisítványokat. Ez nagyon fontos a világpiacon is. Itt exportról, importról egyaránt beszélünk. Több mint 11 milliárdot jelent ez az unió forgalmában, és az agro az agroélelmiszeripari területen ez nagyon fontos. Ami pedig a rendelet tervezetet illeti, köszönetet szeretnék mondani Hansen jelentéstevőnek a jelentés készítésért és a bizonyos kérdések felvetéséért. Elsősorban a földrajzi megnevezések, ahogy a bizottság ezt előterjeszti, be, szisztematikusan kell, hogy tartalmazza mindazon elnevezéseket, amelyeket már a tagállamokban bejegyeztek a, amelyek aláírók voltak már a korábban is. Ez az intézkedés elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosított legyen a, és folyamatos legyen a védelem. Másodszorban úgy gondolom, hogy a későbbi csatlakozás miatt a bizottságnak egy megfelelő konzultációs mechanizmust kell létrehozni a tagállamok számára, hogy az európai szervezetek, ágazatok jobban tudják ezt nyomon követni. Végezetül pedig szerintem a bizottságnak a javaslata lehetővé kell, hogy tegye az európai jogszabály fejlődését is a földrajzi megnevezés védelme területén, úgy, hogy ezt már egyébként Megi kollega is említette hozzászólásában. Napjainkban regionális nemzeti szinten a legtöbb tagállamban, a 14-ben a, és más tagállamokban is más típusú eredet is léteznek és védettek. Ezt az észrevételt már megtettük és továbbítottuk is a bizottságnak a konzultáció során, amit az érdekelt feletekkel egy, felekkel együtt folytattunk. Készítettem néhány módosító indítványt ebbe az irányba, és remélem, hogy majd együtt tudunk működni azért, hogy végül is egy jó eredményt érjünk el mielőbb. Sorry, I wasn't... Köszönöm, nem figyeltem nem a frakció nevében fogok, a, nem fogok felszólalni a GI témában. Jó, hát akkor nincs további árnyék előadó a sorban. Ki kér még szót? Ha senki, akkor az Európai Bizottság kapja meg a szót. Klaus Blank a DJ Agritól. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a szakbizottságnak az, hogy általában pozitívan állnak hozzá az Európai Bizottság javaslatához. 20, több mint 20 éve követi az EU azt a sikeres szakpolitikát, mely révén megvédjük a földrajzi származás megjelölést a belső piacon is, meg harmadik országokban is. Ez a szakpolitika világos előnyöket kínál az EU-ban működő vállalatoknak, és a munkahelyteremtés gazdasági növekedés szempontjából is pozitív. Jelentős erőfeszítéseket és politikai tőkét tettünk a e megállapodás megújításába, melynek az eredménye a Genfi egyezmény volt, a diplomáciai konferencián 2015-ben. Most az EU a végrehajtásra kell koncentráljon a Lisszaboni szerződés Genfi egyezményhez csatlakozva. Az EU tagság révén a belső piac érdekei is érvényesíthetők, valamint az EU nemzetközi mm, GI védelmi stratégia is abban megvalósulhat. Jogilag és politikai szempontból is észszerű ez a lépés, nem, semmi semmiféle érdeket nem fér, sért a sem az EU-n belül vállalatok, sem harmadik országban működő exportőrök számára nem jelent semmilyen plusz költséget, sem adminisztratív plusz terhet, vita nincs komolyabb róla, a lényegét illetően az EU tagállamokban sem, hiszen kizár, figyelemmel kell lenni arra, hogy most az EU kapott hatáskört a gazdaságpolitikai szakpolitikája keretében ezért nagyon jelentős eszköz ez az EU azon nemzetközi stratégiában, amely révén a földrajzi megjelölés védi világszerte. Valamint a oldalú és regionális megállapodások tárgyalásokkor is fontos elem, hivatkozási pont a WTO-ban is érvényesíthető. Különösen akkor, hogyha a Lisszaboni egyezmény szélesebb tagsága is megvalósul majd, többen csatlakoznak hozzá. A nemzetközi szervezetek csatlakozásának lehetősége volt meghatározó a diplomáciai konferencián, mint az EU tárgyalási pozíciója, és ez illeszkedik abba az EU stratégiába, amely globálisan igyekszik védeni a földrajzi megjelölést az EU-ban, különösen a több oldalú regisztráció hosszú távú igénye kapcsán a borok, töményitalok és egyéb termékek földrajzi megjelölésének érvényesítésében. Ez egy kétpályás módszertant lesz lehetővé majd multilaterális és bilaterális szinten is, mely kiigazítható az egyes országok tagállamok igényeihez. Jelentős számú azon WIPO tagok száma is országok, amelyek érdeklődnek a több oldalú GI egyezmény iránt, például Kína és Oroszország is jelezte ilyen irányú érdeklődését a Genfi konferencián, az EU tagságnak egyik plusz előnye lehet az, hogy magas szintű, nyílt végű védelmet kínál az adott ország földrajzi termékeinek, földrajzi megjelölésű termékeinek. Ez rendkívül fontos lehet akkor, ha új tagok lépnek be a Genfi egyezménybe, és az EU számára is gazdasági előnyeket kínálhat, mint ASEAN országok, India, Kína, Korea, Brazília, Törökország, hanem egyéb nemzetközi szervezetek mint a két afrikai szellemi jogvédelmi szervezet. Ez a multilaterális regisztrációs lehetőség az európai földrajzi megjelölést élvező termékek globális védelmének szélesebb körű megjelenését szolgálná, és általában a Lisszaboni rendszer forráshatékonyabban is működne így. Zárásképp annyit mondottak, hogy az Európai Bizottság üdvözli, üdvözölni, ha az Európai Parlament viszonylag gyorsan pozitív döntést hozna erről, mert politikai és jogioknál fogva minél hamarabb meg kéne lépni a csatlakozást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Blank úr, majd vissza a jelentéstevének adom a szót. Köszönöm szépen, és talán csak egy dolgot tennék hozzá, teljes mértékben egyetértek Vigen asszonyjal, hogy egy gyors csatlakozás irányába kellene lépnünk, majd pedig Dante úrnak a javaslatait is támogatom, hogy a meglévő földrajzi nevek, amelyeket már hét tag elő el, elismeri az egyezmény keretein belül, azoknak is föl kell kerülniük a listára. Részemről ennyi. Bikino asszony. Hát nincs sok hozzátennivalóm, világos az álláspontunk szerintem. Én mindössze annyit szeretnék mondani, hogy ez a rendszer, ha már most is hatályban lenne, akkor nem lennének azok a problémák, amelyekkel most küzdünk. Valóban, mondja az elnök, akkor módosítóknak november 21-e 12 óra a határidő, és ezzel lezártuk a 7-es, 8-as pontot, és következik a 9-es napirendi pontunk, ez pedig a költségvetés a szomszédsági politikákra. Ez az eszköz, amelyekről tudjuk, a külső finanszírozási eszközöket is magába foglalja, és ez is része a játékszabálynak. A jelentéstevelek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Ma a véleményünkben erre az új ö, szomszédsági és ö, nemzetközi együttműködésre ö, összpontosítunk, amit az Európai Bizottság tett rá javaslatot, hogy ez világosabb legyen. Nem szabad összekeverni ezt az új MFF-fel, vagy pedig az új ö, előcsatlakozási eszközrendszerrel. Még mindig vannak különböző esz, ö, vetületei a költségvetésnek Eh, hogy ezt eh, már említette, a bizottság azt javasolja, hogy különböző meglévő eszközöket eh, olvasszunk össze egybe. A külügyi bizottság szempontjából is foglalkozom ezzel, és amikor az egész architektúrának az átalakításáról van szó, illetve a költségvetés átalakításáról, az egyik fő kérdés az a hogyan. Milyen legyen az új architektúra, hogyan kerüljön irányításra, és mi legyen a szerepe a parlamentnek, a felülvizsgálat és ellenőrzés szempontjából. Szinte lehetetlen összegezni az új architektúrának az érdemeit, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan kerül ez majd irányításra. Remélem a kollégák minden egyes szakbizottságban, amely érintett, ezt is vizsgálni fogják Szerintem ez egy közösen osztott aggodalom, és ez nagyon fontos a az Intal jelentésében is. Természetesen, mivel mi nemzetközi kereskedelemmel foglalkozunk, a szinergiát is kerestem a kereskedelem és az egyéb területek között. Ebben nagyon sok lehetőség van, hogyha hangsúlyozunk, hogy a, e, például a e, kereskedelem támogatásokat kell, a GSP szabály, e, szabályozás, a Kimberley folyamatot és az egyéb rendeleteket szeretném hangsúlyozni, hogy az MDIC-nek hozzá kell járulnia a multilateralizmus védelméhez, amelyre most nagyon nagy nyomás nehezedik, illetve a nemzetközi fenntartható kereskedelem, a kapcsolatok és a szabályokat a vto n belül fenn kell tartani. És végül még egy pont, korábban már meglévő kapcsolatokat mindenképpen figyelembe kell venni, amikor a harmadik országokkal kialakítanó kapcsolatokat vizsgáljuk. Várom a módosító javaslatokat, és november 26-a a módosítók határideje. Elnök javítja, hogy szerinte 27, az meg még jobb. Tehát árnyék jelentéstevők, Anklini asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkáért. Örülök a szabályozásnak, ami a stabilitást, a felvirágzást és a fenntartható gazdasági növekedést hivatott támogatni az olyan terület, mint a szomszédság, Afrikanak erre nagyon nagy szüksége is van. Egy jól alkalmazott rendelet az egy komoly hozzájárulást fog tenni a, a globális kihívásoknak való megfeleléshez az előmozdítás a demokráciának, az emberi jogoknak, a békének és stabilitásnak, a civil szervezeteknek és a gyors reagálás a válsághelyzetekre, a stabilitás a konfliktusok esetén. Ezek a célok kétségtelenül rendkívül fontosak, ugyanakkor az eszköznek kell, hogy legyen egy olyan célja is, hogy megerősítse a gazdasági fejlődését a harmadik országoknak. Ez az előfeltétele annak, hogy békés és stabil társadalmak jöhessenek létre. A nemzetközi kereskedelem politika az segíti a növekedést, és fel kell lépni a korrupció ellen, és ez is prioritást kell, hogy képezzen. Nem szabad csak reagálni, hanem megelőző intézkedéseket is kell hozni. Bizonyos területeken megelőzzük a válságokat tehát ez, ilyen szempontból fontos a gazd- megfelelő gazdaságpolitika. Az új beruházási keretek, ami a magánszektor számára fontos, hogy támogassák a KKV-kat és a mikrovállalatokat, a digitális környezetet. Mindez hozzájárulhat a helyi fejlődéshez, és a helyi piacok torzulását is meg tudja előzni. Végezetül támogatom a jelent jelentéstevőnek azt a véleményét, hogy mindenképpen konzenszenciát és ö, komplementaritást kell mutatni az egyéb EU ö, rendelkezésekkel, és a multilaterális kereskedelmi színre kell építeni. Végezetül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet a az eszköz teljes időtartalma alatt bevonásra kerüljön a megtervezésben, az alkalmazásban és az erősített párbeszédben is részesek legyünk. És rövidesen benyújtjuk a módosítóinkat. Köszönöm. And... Köszönöm szépen. Helmut Scholz, GUE. Köszönöm, elnök úr és köszönöm az előadónak is a munkáját. Részben egyre is egyet is értek az aggájaival, ezzel a nehézkes nagy eszközzel kapcsolatosan, a regionális alapokkal kapcsolatosan figyelembe kell venni a fejlesztési együttműködési célokat. Az, hogy egyetlen egységes külső politi- külpolitikai eszközünk van, rossz szabíthatja a helyzetet. A fejlesztési együttműködést ezt nehezítheti bizonyos szempontokból. Azokon a pontokon gyengítheti a parlamentet, ahol egyébként van lehetősége a szerepvállalásra. Az, a forráselosztás kritériumai nem világosak, lehetne koncentrálni az intézményekre, illetve a magábefektetésekre, az SDG-k, emberi jogok, állampolgári jogok kellene, hogy a legfontosabb kritériumok legyenek, ami a pénzügyi eszközöket illeti, hogyha ezek az tényalapú kritériumokat nem teljesítik, ezeket a forrásokat nem lehet tovább növelni. A harmadik aspektus, amit meg kell említenünk, a kedvezményezettekre gyakorolt hatás. Az egységes eszköz azt jelenteni, hogy bizonyos földrajzi térségek kimaradnak ebből a megközelítésből, ezért bizonyos régiókra nézve ez negatív lehet, illetve a nemek közötti egyenlőséget sem segíti ez a módszer. A legjelentősebb része az segélyeknek LDC országok felé kellene, hogy irányuljon a legkevésbé fejlett országok felé. A 0,1%-os GNI arányos támogatást meg kellene tartani. Agályosnak tartjuk, hogy ez az egységes eszköz az Európai parlament költségvetésének a megalapozottságát sérti, illetve a rugalmasságot is meg kell említeni, a termelékenység kárára mehet ez. A 20% nem alokált forrás és agályos. A rövidtávú célok előtérbe kerülhetnek a hosszú távúak mellett. Az MFA általános dosszié részeként kell ezt tekinteni. Agályosnak tartjuk az egyetlen eszköz megközelítést. Minden esetre nagy várakozásokkal tekintünk az együttműködés elébe ebben az irányban. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Az előadó nagyon sokat tud erről a témáról, az AFED bizottságban is ezzel foglalkozik. Általános észrevétel megyet ért azzal, hogy egyszerűsítése van szükség, illetve szinergiát kell kialakítani a 12 külső finanszírozási eszköz között, de kétségeink vannak nem is annyira az Inte bizottság szempontjából, hanem összességében úgy gondoljuk, hogy hat külső intézkedési eszköz, eszközt össze lehetne vonni, illetve öt fejlesztési eszközt, de mégis volna, jó volna, ha bizonyos eszközök önállóak maradnának. Tudom, hogy a parlamenten belül ez az egyetlen eszköz megközelítés sok agályt vált ki, Szükség van arra, hogy megfelelő garanciák jönnek létre. Az előadó nagyon jól rámutatott arra, hogy mennyire fontos ennek az eszköznek az irányítása, illetve hogy az Európai Parlament is szerepet kapjon az eszköz felülvizsgálatában. A szerző módosításai remutatnak arra, hogy milyen fontos csak az eh, kereskedelmi eszközök a fenntartható fejlesztés szempontjából a hármas és a hetes módosítók mutatnak ebben az irány, ebbe az irányba. És nagyon fontos a fenntarthatóságra, az átláthatóságra is eh, figyelmet fordítani az ellátási, globális ellátási értékláncok tekintetében. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a nemzetközi kereskedelem hogyan tud hozzájárulni a fenntartható fejlesztéshez és fejlődéshez. Emlékeztetnünk kell a bizottságot sokkal inkább, mint korábban, arra, hogy horizontális átvilágítási módszereket alkalmazzon, és a kellő gondosság elvét érvényesítse. A Kimberley folyamatban a konfliktusos ásványokra vonatkozó rendelet is kapcsolódik ehhez. Ezek nagyon hasznos eszközök a kereskedelem és a fejlesztés szempontjából, illetve a globális értékláncok szempontjából valóban. Úgy gondolom, nagyon jó ez a tervezet. Lesz lehet, hogy néhány módosító indítványom ilyen értelemben, amit most az előbb elmondtam. Köszönöm. Az SND árnyék előadója nevében én fogom elmondani a frakció álláspontját, mert én sajnos nem tudott eljönni. Üdvözli a tervezetet, és van néhány észrevétele. Az SND támogatja a különböző külső finanszírozási eszközök áttekintését, különösen az Európai Fejlesztési Alap figyelembevételét, amely, eh, amit eh, a parlament már eh, hosszú ideje sürgetett, és az SND frakció is. Az 89,2 milliárd eurós költségvetés lehet, remélhetőleg a kereskedelmi és fejlesztési politika összehangolását jobban lehetővé teszi a 2030-es 2030-as fenntartható fejlődési napi rend keretében. Az SND a multilaterális kereskedelmi rendszer védelmében is fellép, ennek a középpontjában a WTO áll. A finanszírozási eszköznek bizonyos részére szükség van a WTO modernizálása érdekében, hogy sikeresen lehessen alkalmazni a könnyítési egyezményt, jobb egyeztetése van szükség a WTO és más nemzetközi szervezetek között, amelyek felelősek a fejlesztési célok eléréséért. A pénzügyi eszközt az átláthatóság jó kormányzás és elszámoltathatóság elvei szerint kell kezelni. Szükség van arra, hogy az Európai Parlament szerepet kapjon a teljes költségvetési folyamatban. Üdvözöljük a hivatkozást az Aid for Trade eszköz alkalmazására, illetve a konfliktusos ásványokra vonatkozó rendelet alkalmazása is nagyon fontos, illetve a Kimberley eljárás, valamint a, a kínzás tiltó rendelet és a GSP rendelet. Ima szeretne más kifejezett hivatkozásokat is elhelyezni a szövegbe, az előzetes és utólagos értékelést is javítani kell a szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében, különösen az adatok vonatkozásában, hogy a kereskedelmi fejezetek végrehajthatóak legyenek, és a civil társadalmi, szervezet, civil társadalmi szervezetei is szerepet kapjanak, a KKV-kat támogatni kell, hogy kihasználhassák ezeket a lehetőségeket, amelyeket a megállapodások kínálnak. Nagyon fontos a szükséges technikai pénzügyi, pénzügyi segítséget megadni kereskedelmi partnereinknek, hogy képesek legyenek megfelelni az általunk állított normáknak. Ima reméli, hogy jó lesz az együttműködés az előadóval, és eredményes. Többen nem kérték a szót ebben a témakörben, úgyhogy most a bizottság kap lehetőséget a megszólalásra, illetve a külügyi szolgálat. Először is Bernard Zám Emetrió úr a Fejlesztési Főigazgatóságtól, a bizottságtól. Tessék. Good morning. Thank Jó reggelt, köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, kollégák. Való Az Európai Bizottság üdvözli azokat a módosítókat, amelyeket Skáke asszony javasolt, különösen azt, amelyek hangsúlyozzák azokat az utalásokat, amelyek a kereskedelemre vonatkoznak az eszközben. A kereskedelem rész már ebben a streamlined eszközben is fontosak, és az európai értékeket emelik ki. A kereskedelmi eszköz 3.5-ös cikk a szerződések 3.5-ös cikke szerint meghatározott célokat jelentik és ez tükröződik itt is a rendeletben, mint fő cél, valamint a 2030-as agendában és az európai konszenzusban is megjelennek. A kereskedelem fokozása az egyik fő cél a nemzetközi együttműködés és fejlesztés keretében. Úgy gondoljuk önökkel együtt, hogy egyik ez azoknak a mechanizmusoknak, amelyek beruházásokat eszközölnek, a migráció kiváltókait orvosolják, és általában előny pozitívak. A Szkákja asszony által tett megjegyzéseket illetően, a kormányzásra tett megjegyzéseket illetően, mi is a parlament ö, szerepének elősegítésén dolgozzunk, az APET és a többi szakbizottság bekapcsolásával úgy gondoljuk, szükség van arra, hogy az Európai Parlament mélyebben részt vegyen az irányításban, és politikai irányítást adjon a végrehajtás tekintetében is az eszköz kapcsán. Olyan eszköz ez, mely főleg fejlesztési együttműködéseket érint. Nem szabad megfetkeznünk arról, hogy 92%-a az eszköz által érintett összes eszközöknek ilyen ODA célnal kell, hogy folyósításra kerüljön. Ilyen értelemben ez a legfontosabb eleme a eszköznek, ez a fejlesztési célú befektetés. Ami a rugalmasság és a előreláthatóság ellentétét illető megkérdéseket illeti, a költségvetésben ez megjelenik, ez a cél, ezt régóta követeli a parlament, és azt javasoljuk, hogy legyen egy nem lekötött, nem allokált eszközrész a költségvetésben, amely például nem 20% ugyan, de 11%-ra rúg körülbelül, és a parlament részt vett ennek a le eszköznek az irányításában. Az ETF nélkül ez, amely kb. 20 százalék, nem tudtunk volna megbirkózni azon változásokkal a külső politikákban, melyek fellepültek például az ebola válság vagy a migrációs válság okán. Az IFSD tekintetében fontos emlékezni arra, hogy összevetve a most létező IFSD-vel az új szabályozás minden olyan elemet megjelenít, amelyek ugyan szerepelnek az IFSZ-ben, de ezek most a pénzügyi szabályozásban állnak. Az Európai Fenntartatási Fentartó Fejlesztési Alapban, és ezek megjelennek most a rendelet főszövegében is, az IFSZ pluszban. Várjuk a végső véleményt, illetve a módosítókat, és készen állunk arra, hogy együtt építsük fel ezt az eszközt, és egy egységes, kor, úgymond karcsot eszköz állja rendelkezésre a külügyi szolgálatnak céljai eléréséhez. A külügyi szolgálat részéről következik a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek. Üdvözlet. Igen, a külügyi szolgálat is örömmel fogadja ezt a jelentést, illetve a szakbizottság által javasolt módosítókat, hiszen ezek megjelenítik azokat az elveket, azt a szellemet, amely az eszköz létrehozását lehetővé tette. Egy olyan széles szakpolitikai fedettségű eszközt, amely a fejlesztési célokat, a fenntartható fejlesztési célokat magában foglalja, kiterjedve a kereskedelemre és ahhoz kapcsolódó témákra is, hogy az Európai Bizottság említette az imént. Például a kereskedelempolitika támogatása, a gazdaságdiplomácia említése, az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés és munkahelyteremtés üdvözlendő, és különösen az, hogy hangsúlyozzák a multilateralizmus védelmét, elősegítését, amely nagyon fontos cél manapság. Egészében véve tehát azt mondhatom, támogatjuk ezt a folyamatot, amely az Inte szakbizottság javaslatában testet ölt. Ami az eszköz kormányzását, irányítását illeti, mi támogatjuk a javaslatban álló részt, hogy folyamatosan lényegi információk kapjunk a végrehajtás menetéről, rendszeres eszmecsere folyjon a bizottságokkal, és a szakbizottságoknak van egy, és egy olyan gyakorlata, hogy a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó monitoring csoportokat hoz létre, de egy nagyon jó hagyomány, és elősegíti a rendszeres eszmecserét, amely itt is szél, és ezzel lehet biztosítani azt, hogy napi szinten is megvalósul a parlament felügyeleti hatásköre és szerepe. Még azt szeretném hangsúlyozni, illetve pozitív értelemben visszhangozni, amit Hautala képviselő olyan hogy mondott, felhívna a figyelmet, hogy a beszállítói láncok átláthatóságának fontosságát hangsúlyozzuk, hiszen a kereskedelmi megállapodások során figyelemmel kell lenni erre. A vállalatok, emberi jog, átláthatóság, kérhetőség, és a megfelelő sztenderdek, normák betartása, környezetvédelmi, emberjogi sztenderdek rendkívül fontosak a befektetés támogatásban, amelyek kapcsolódnak a kereskedelmi egyezményekhez. Várjuk tehát a folyamat lezárását és persze a szakbizottság mondandóját. Köszönöm szépen, Skákelszony. Köszönöm. Úgy gondolom, nagyon sok elfogadottsága talál eh, ez a egyezmény a szakbizottságban, és a kormányzással, irányítással kapcsolatos megjegyzések reflektálnak az Európai Bizottság mondandójára, mert sokkal részletesebben kéne látnunk a folyamatokat, mint most tesszük. És ezt a részletességet nem kaptuk meg. Elég baj ez, hiszen a parlament szerepköre erre kiterjed. Lényegi fontosságú a számunkra, hogy hogy hogyan alakul a kormányzás irányítás, mielőtt értékelnénk magát az eszközt. Tehát a szakbizottságnak kell rangsorolni ezeket a célokat, és folyamatos ö, figyelmet kell szentelnünk a jó kormányzás, a jó irányítás kérdésére, a költségvetés minden kérdésében. Örülök annak, hogy az egyes frakciók között konszenzus van ez irányban. Remélem Ezeket hallottam ki a hozzászólásokból, és azt remélem, hogy ezek fényében jó véleményt tudunk majd tető alá hozni. Köszönöm. A 27-e, november 27-e délután 6 óra a határidő. Köszönöm szépen. Tízes pont következik. A, a Buenos Aires-i parlamenti fórumról van szó. A delegációt Winkler úr vezeti, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és a kollégáknak is. Kilenc tagú delegáció volt jelen Buenos Airesben, a G20-ak parlamenti fórumán. A legtöbb politikai frakció képviselve volt, és kísért minket még négy tanácsadó is, frakciótanácsadók Összességében az értékelésre azt mondhatjuk, hogy pozitív volt, mindenképpen sikeres delegáció volt, logisztikailag rendkívül bonyolult volt, ezt is el kell mondani. Részt vettünk az első G20-as parlamenti fórumon, azért föl, elsőnek mondom, mert az összes többi rendezvény, amelyikben parlamenti képviselők is voltak, azokat mindig különböző szinteken szervezték, és nem volt olyan jó képviselete a nemzeti parlamenteknek a G20-akból és az Unió részéről, mint ebben az esetben. David McAllister és jó magam is eh, részt vettünk eh, különböző panelvitákon, Na, rendkívül eh, jó volt a korrupció ellenességről, az AFET elnöke is részt volt, multilateralizmus van pedig jó magam vettem részt, és az Intet is képviseltük. Világos, átlátható, produktív eszmecseréket fordítottunk, és regionális kérdésekről is beszéltünk, kormány és parlamenti képviselőkről, illetve a civil társadalommal való találkozások is megtörténtek a G20-as parlamenti fórum előtt és után. Ez nagyon fontos része volt a tárgyalásainknak, találkozóinknak, a Mercosur megállapodásról is szó volt. Egy nagyon erős üzenetet tudtunk továbbítani, hogy mielőbb szeretnénk a tárgyalásokat lezárni. Véleményünk szerint mindenképpen még az európai választások előtt de természetesen azt is tudjuk, hogy a braziliai elnökválasztás után voltunk ott, és hát ennek mindenképpen volt, illetve lesz kihatása arra, hogy milyen lehetőségek vannak az Európai Unió Mercosur tárgyalásokban. Találkoztunk barátsági csoportokkal is az argentin parlamentben, és nagyon érdeklődtek és ha ki kellene negatívumot emelni a látogatásból, akkor azt mondhatnám, hogy egyes találkozóknak a szintje volt például a argentin elnökkel, úgy volt, hogy találkozunk, aztán végül ez nem lett lehetséges. Volt néhány más találkozó is, ahol a szintet lejjebb vitték minisztériumi szintről, miniszter helyettesi szintre csökkent a találkozó. A titkárságnak eh, tovább figyelemmel kellene kísérni a, egyrészt a parlamenteri dimenziónak a megerősítését a G20-aknál. Ez egy nagyon jó jel lehet, ami volt Buenos Airesban. Ezt meg kellene ismételni, és nem szabad, hogy aut a célkitűzések tekintetében csökkentsük a szintet és a Mercosur tárgyalások, ami pedig rendkívül fontosak az Európai Unió számára. Tehát eh, azt hiszem, hogy eh, konklúziókat még, hogyha szabad tennem, a g 20 parlamenti fórumának a létrehozása szerintem nagyon üdvözlendő. Parlamenti kollégáink más G20-as országokból ugyancsak ezen a véleményen voltak, eljöttek, ugyanis ez a demokratikus legitimitását a G20-as folyamatnak erősíti. Most megvolt a vezetőknek a csúcs és megvolt a parlamenti fórum, ezt fenn kell tartani. A vendéglátó ország Argentina esetében láthattuk, hogy Argentinák a megnyitott fel, meg, kitárulkozása több éves elszigetelődés után nagyon fontos, ez erősíti a multilateralizmust, a szabadkereskedelmet, természetesen folytatni kell a reformokat, és nagyon nagy szükség van arra, hogy ők törekedjenek arra, hogy a civil társadalmat jobban bevonják, illetve a társadalom különböző csoportjait is az egész reform folyamatba. Az Unió-Mercosur tárgyalásokat illetően nagyon ö, nagy támogatásról tettünk tanúbizonyságot, és a deklarációk szintjén nagyon nyitott volt mindenki, de mindenki tudja, hogy hát általában az új brazil elnök az igazi nagy kérdés, és senki nem tudja megmondani, hogy hogyan is fog alakulni a helyzet. Azt tudjuk, hogy nem egyszerű a helyzet, a regionális kihatása is nagyon bonyolult, tehát az egész Mercosur és a térség kapcsolata nem egyszerű. Találkoztunk képviselőkkel nagyon sok országból, és próbáltuk előmozdítani az uniós javaslatot VTO szinten. Úgy gondolom, hogy a reformok szükséglet szükségessége az világos, mindenki elismeri, de ami már a reformok tartalmát életi, ott már vannak problémák, de folyamatban van ez is. Az együttműködésünk az uniós ügynökségekkel, illetve képviseletekkel nagyon jó volt, az EU kirendeltség Buenos Airesban, Argentinában is nagyon sok segítséget adott nekünk, a bizottság is támogatott bennünket, illetve a külszolgálat, és kaptunk egy írásos tájékoztatást is a külszolgálattól, és hát elnézést, hogy ezzel zárom, mi azt kértük az AFET és az INTA, hogy kapjunk egy ilyen anyagot, de aztán ezt nem tudom, miért nem kaptuk meg. De összességében végül is egy nagyon jó delegáció volt, sikeresek voltunk, és azt is meg tudtuk mutatni, hogy szolidaritás és összefogás van a különböző frakciókat képviselő képviselők között, azért, hogy az uniós üzenetet tudjuk továbbítani, illetve az alapértékeinket. És azt gondolom, hogy végül is sikerült a G20-as találkozóban is újat hozni, illetve az audiovizuális médiákra is adtunk anyagot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e kérdések vagy további kommentárok? Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a rendkívül érdekes és részletes beszámolót. Nem hallottam, de felvetődött, hogy a G20-akban a kínai a kínai elnökség alatt létrehozott egy acélforumot, és volt erről is szó. És amikor kérdezzük, hogy megoldásokat találjunk, a Digi Trade-et is kérik, akkor mindig azt mondják, hogy hát igen, de hát a G20-ak acélforuma az egy nagyon fontos eszköz, ezt az eszközt kell használni. Volt -e erről szó, illetve Buenos Airesben ez felvetődött -e? Ez egy technikai kérdés. Említette, hogy vannak tárgyalások, amelyek folyamatban vannak. Növekedette a a, a felismerés a fejlettebb országok részéről, hogy fontos a fenntartható fejlődés és a kereskedelmi elemek összekapcsolása. Köszönöm, mondja az elnök, és ami engem illet, a G20-ak mint 20 állama képviselője, voltak-e amerikaiak, és milyen volt az együttműködés a különböző delegációk között, tehát a 20 ország között? Okay, thank you very much. So first, uh, uh, chairman, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy a G20-as parlamenti fórumon amerikai delegáció nem volt, úgyhogy kongresszusi tagok sem voltak az USA-ból ezért nincs válaszom a kérdésére. Természetesen nagyon sokat beszéltünk az Egyesült Államokról, ez világos, de az nem ugyanaz, nagyon sokat beszéltünk a különböző paneleken is. Tehát a forma az az volt, hogy paneleket szerveztek előadókkal, és utána pedig viták voltak. Tehát amikor elhangzottak a tájék, az előadások után ezeket megvitattuk. Megvitattuk az Egyesült Államok álláspontját is, azt is, hogy milyen lehetséges eredményei lehetnek a különböző vám intézkedéseknek, amiket a, az amerikai elnök hozott, illetve szorgalmaz nem volt igazi nagy bizalom a jelenlegi amerikai adminisztráció felé és a VTO-ban játszott szerepe iránt, ami pedig a nagyjából azt mondhatjuk, hogy mindenki jelen volt, akik ottan ö, hozzászóltak, azok mind támogatták a VTO-t, illetve a VTO jövőjét, és mindenki elismerte, hogy végül is szükség van erre a fórumra de az Európai Unió javaslatainak a ö, tartalmát nem vitattuk meg, mert ennyire technikai szintre nem tudtunk menni. A javaslatok technikai jellege miatt ezeket nem tudtuk, de amerikai jelenlét nem volt. Ami pedig az acélforumot illeti, nagyjából ugyanaz a válasz, valószínűleg a G20-ak államfői találkozója december elején lesz majd egy acélforum komponens. Ebben a panelben is a multilateralizmusban és Korea képviselői például ott voltak, és ők felvetették a, az acél túlkapacitásokat, a fenntartható fejlődést illetően, igen Helmut, azt hiszem, hogy ez volt az a téma, ami leginkább jelen volt több panelban is, több előadó is foglalkozott ezzel a fenntartható fejlődési kérdésekkel, illetve a 2030-as agendával, és a közös kereskedelmi politikában is ez mindenütt benne van. Még egy dolgot el kell mondanom, néhány elemző, nem mindegyik, de az, az elemzők szintjén volt egy bizonyos szkepticizmus a parlamenti eh, dimenzióval szemben. Azt mondták, hogy hát a, e, természetesen a végrehajtó hatalom az a kormányok kezében van, úgyhogy a parlamentok azok tárgyalnak, tárgyalnak, csak semmi nem lesz belőle. Ez nagyon fontos, hogy ezt találkozunk, és igenis hallassuk hangunkat. És akkor akkor pedig, hogy az amerikai delegáció nem volt ott, a, hogy éppen a félidős választási voltak folyamatban, és ezért nem volt delegációjuk a G20-as parlamenti fórumon. Thanks a lot. This concludes. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a pontot, a tizedik napi rendi pontot le is zárhatjuk. Ezek szerint rátérhetünk a 11. napi rendi pontra, a szavazásra. Az első szavazási témákról, de először megadom a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék eh, szobahozni egy témát. az INTA bizottság titkársága támogatott, hogy ön eh, továbbadott a japán miniszterelnöknek egy levelet, úgy, mint az INTA szakbizottság elnöke ebben a minőségében. Kicsit meglepett ez a levél, el kell mondanom. Árnyék előadóként nem kérték ki a véleményemet a levél tartalmával kapcsolatban. Más árnyék előadókkal is beszéltem, őket sem kérték meg véleményedásra nem az intabizottság döntése volt ez, felmerül a kérdés, hogy önnek kiadott megbizatást arra, hogy ezt a levelet a japán miniszterelnöknek intézze. A levél egyébként Abbé úrnak szólt közvetlenül, ez is furcsa, mert a brüsszeli képviseleten keresztül kellett volna ezt intézni, a japán képviseleten keresztül. Többes számban szól a beszél az INTA szakbizottság nevében, az a benyomásom, hogy ez nem a bizottság tagjainak a véleménye, hiszen ön arról szól ebben a levélben, hogy a TSD fejezettel kapcsolatosan híreket kér, még a szakbizottsági szavazás előtt, a plenári szavazás előtt. Milyen stratégiában gondolkodik? Mi volt a célja ezzel az előzetes kéréssel? Az EU-Japán delegációval találkozott múlt héten az INTA, Strasbourgban, ahol is az SND előadó világosan tájékoztatott minket a lezajlott találkozókról. Érdemes volna talán önnek is beszélnie az előadóval ezekről a dolgokról. Még egyszer elmondom, hogy nagyon meglepett ez az eljárós, és érdekelne, hogy mi a jogállás ennek a levélnek. Köszönöm ezt a megjegyzést valóban egy határozatot hoztunk, egy foglalást. Itt szavaztunk a bizottságban erről, és úgy éreztem, hogy a japán fele kellett arról, hogy nagy többséggel ilyen véleményt nyilvánította a szakbizottság, vagyis hogy további tájékoztatást kérünk ezekben az ügyekben. A koordinátorok ülésén tegnap erről szót ejtettünk, a koordinációs testület véleményét előzetesen kikértem még mielőtt ezt a levelet elküldtem. Uh, Most szavazunk. Remélem, hogy mindenki magával hozta a szavazókártyáját. Megnyitom a szavazást. Not working? So, everybody has voted? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és megállapítom, hogy minden rendben van, működik a berendezés. Ha ez igazi szavazás volna, igen, el szerettem volna szavazni. Én azt hittem, hogy csak teszteli a berendezést. Jó, teszt szavazás volt, és tényleg, és mindenki jól gondolta, remek. The real vote now is the az első igazi szavazásunk Emma McLaughlin jelentése blockchain címmel. Második kompromisszumról szavazunk először, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette elnézést. Megfeledkeztem a 31-es módosítóról, Klaus Buchner tollából, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt elektronikusan a 63-at, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 64, mellette ellene tartózkodás elfogadva 65, mellette ellene tartózkodás elutasítva 66, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73. Két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második része mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 73-as módosító második részét megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért érdemes ellenőrizni. A 95-ös módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104 mellette ellene tartózkodás eluta- elfogadva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 mellette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 tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellette ellene tartózkodás elfogadva, négy mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hat mellette ellene tartózkodás Ezt szerintem elutasítottuk, de azért csak ellenőrizzük hatosról. Megnyitom az, a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az itre vélemény ről szavazunk, 12. bekezés, mellett ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Ezt elektronikusan intézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk a véleményt az előadónak. Gratulálok. So, next point is point 12. The modernization of WTO. We discussed this in the last days uh, several times, and now we have. És most. Tessék? 12. 12. Yeah. One list or one number. <laughs> egy, list, egy, egy lista, egy szám. 12-es. A 12-es napirendi pont a VTO-ról vonatkozó szavazás, Rübig úr és magam vagyunk a szerzők. Hármas kompromisszum az első mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Négy A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, ehhez kiegészítésként. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elvedettük. 43 második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk ehhez kiegészítésként 13-hoz, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 60 mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük 61 mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 10 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 71 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 6 mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük hét mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk nyolc mellette, ellene, tartózkodó. Elvetettük kilenc mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk tíz mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk tizenegy mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük 12 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, kettes mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk egy mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük kettő mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk három mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk négy mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk öt mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk a Deve véleményét. Nézzük most. Helmut. A Deve pontokkal kapcsolatban kérem, hogy szavazzunk még a Deve négyesről is. Eredetileg a 31-es kompromisszum nem fedi le, tudnilik. A titkárság azt mondja, ez nem kompatibilis a kompromisszummal. Rübig úr mit mond? Azt mondja, nem, nem kompatibilis. Hát a 31-es kompromisszum az nem illeszkedik. Tehát a Deve 4-es bekezdését illetően szavazunk. 4-es bekezdés mellette ellene Tartózkodó. elvetettük. Aztán nyolc mellette ellene tartózkodók elvetettük, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodók elvetettük, Tizenhárom mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 16 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 17 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 18 mellette ellene tartózkodók elvetettük, és az állásfoglás egészéről szavazzunk a módosított formában, megnyitom a szavazást rá. lezárom. Tehát elfogadtuk széles nagy többséggel, megvan a álláspontnak a VTO reform vonatkozóan. 13-as számú a következő, Szamol csatlakozása, a partneri megállapodás az egyes módosító. Hautala asszony. Kifejteném álláspontomat, volt egy kis vita tudnilik hogy vajon egyáltalán jogosult-e szavazásra ez a téma. Samoa tárgyában az EU listáján a nem együttműködő, adójogilag nem együttműködő országokról szerintem függesszük fel a szavazást, hogy némi nyomást gyakoroljunk Samoára. Jó, egyes mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kettes mellette ellene tartózkodók. Elvetettük, és a végszavazást elektronikusan ejtjük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk széles többséggel. 14-es éves jelentés az Európai Beruházási Bank tevékenységéről. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük, négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette ellene tartózkodók elvetettük, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók ezt nézzük meg géppel. A kettes kompromisszumra megnyitom az elnöző szabadást. Lezárom. Elfogadtuk. 6 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 9 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 10 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 11 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Szerintem elbetettük, de ellenőrizzük. Hármasra megnyitom. Lezárom. Világos többséggel elvetettük. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mell okafogyottá vált, a következő is 22 mellette ellene tartózkodók elvetettük 23 mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel. 23-asra megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 24 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg géppel a 24-est, akkor mégiscsak megnyitom. 24. Lezárom. Elvetettük. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük ezt is géppel. Lezárom. Elvetettük. 28 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 29 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 32 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg a 32-est is, géppel megnyitom. Lezárom. Mindenki mellette van most. Nem mindenki, de elfogadtuk. 35-36 és 37 egyben mellette. Ellene tartózkodók. Nem világos. Kérem, elnőrizzük, megnyitom a szavazást, három azonos módosítóra. Lezárom világosan elfogadtuk. Kérem, mert magas tegyék a kezüket. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 40 mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem nem ment át, de nézzük meg ezt is ellenőrző szavazással. Lezárom. elvetettük. Most jön a végszavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ezzel zárjuk a szavazást, és a 15-ös napi rendi pontra térünk rá. Ha bárki el akar hagyni az ülést, kérem csendben tegye. 15-ös monitoring, tevé, monitoring csoport tevékenysége. A GSP tárgyában van egy monitoring csoportunk, Krisztof Fjellnernek adom meg a szót. Csendben tegyék, kérem, ha elmennek. Thank you very much. Uh, I, I just... Köszönöm szépen. Én nagyon tetszik a jelentés a GSP csoportban megvitattuk, két témával foglalkoztunk, egyrészt a lehetséges felfüggesztéssel, Myanmar és Kambodzsa ügyében, másik ügyében pedig beszéltünk a középtávú elővizsgálatról is. A bizottság tájékoztatott bennünket, hogy a Myanmarban mivel járt a tényfeltáró látogatás, illetve a hivatalos közlönyben is megjelent. Ez az eljárás, ez körülbelül egy évet vesz igénybe, és lehet, hogy nem lesz belőle felfüggesztése a preferenciáknak, vagy részbeni felfüggesztés is bekövetkezhet. Jelentéstevőként én különösen azt hangsúlyoznám, hogy bármilyen felfüggesztés, vagy éppen nem felfüggesztés az egész helyzetet figyelembe kell, hogy vegye, szegénység enyhítése, fenntartható fejlődés, illetve a céloknak a megvalósítása. Tudjuk, hogy nagyon komoly és súlyos a helyzet Miamárban és Kambodzsában is, de mégiscsak nagyon fontos a nők foglalkoztatása és más egyéb elemek, amik eh, nem szabad, hogy veszélyeztessük azzal, amivel ahogy mi eljárunk. A bizottság támogatott bennünket a középtávú felmérésről, értékelésről is, és hogy az adatok, amiket a vizsgáltak, azok nem eh, tartalmazzak adatokat a teljes négy évre. Hát azt hiszem, hogy most csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések a GSP-vel kapcsolatban? Nincs. Akkor következő monitor csoport az Egyesült Államoki volt, Mexikó, Kanadát is ideértük, és természetesen a naftáról is tárgyaltunk, a 2,0-ról, illetve az amerikai MCA-ről. Természetesen figyelembe véve, hogy az új naftában van néhány olyan rendelkezés, ami a mi véleményünk szerint nem felel meg a WTO rendelkezéseinek, és a termékek, illetve az alkatrészekre vonatkozó előítési százalékok, hogy 16 dollárra órabért kell kapni annak, aki előállítja az adott terméket. Mexikóval kapcsolatban pedig az volt, hogy az export kvóta elfogadásra kerül, de megvitattuk az egyezményt, és egyértelmű üzenetet adtunk a bizottságnak, hogy egy sokkal pontosabb képet szeretnénk látni arról, hogy mindennek milyen hatása lesz a magyar, az Európai Uniós gyártókra, illetve szeretnénk mielőbb látni ezt a hatástanulmányt. Ez volt az USA, Kanada, Mexikói monitorcsoportnak az eredménye Kanadából illetően az illetékes az távozott a parlamentből, és hát helyettesíteni kell, gondolom a néppártnak kellene elgondolkodni, hogy kivel helyettesítsük. Kérdések nincsenek, akkor következik az adhok delegáció Dél-Afrikában. Mártiás Kálka. Köszönöm szépen, elnök úr! Dél-Afrikába utaztunk a október 29 és november 1 -e között aki követte az eseményeket, az tudja, hogy egy fontos partnerországunk az afrikai kontinensen, és hát nyilván tudják azt is, hogy nagyon sok a, az átmeneti intézkedés. Most Ramaphosa elnök van, a múlt héten szólt is egyébként a parlamenthez. Strasbourgban és a látogatásunk óta megosztotta véleményét velünk. Ez alkalom volt arra, hogy jobban megértsük, Afrikának az átmeneti problémáit is, hogy olyan dolgokat, hogy mik történnek. Nagyon jó találkozót tartottunk Gordán miniszter úrral, aki elmagyarázta, hogy az új kormány hogyan próbálja kezelni a korrupciós problémát, és mindazon problémákat, amelyek a, az állami vállalatok reformjából adódik és hogy egyes toxikus üzemet is kitelepítsenek. Találkoztunk női vállalkozókkal is, hogy hogyan tudnak részt venni a kereskedelemben, és nagyon jó vitát folytattunk a mezőgazdaságról, illetve sajnálatos módon vannak komoly feszültségek az Unió és Dél-Afrika között, de remélhetőleg ezek feloldhatóak lesznek. Volt alkalmunk arra is, hogy egy platina bányát megvizsgáljuk, meglátogassunk. Ez eh, nagyon nagy benyomást tett ránk, eh, és az a környezet is, ahol ez működik, illetve hogy milyen hatással van az ottani közösségekre hallott, meghallottuk, a, illetve találkoztunk a helyi közösségekkel is a bányalátogatás után. Sokat hallottunk a földreformról, ez egy kulcskérdés Dél-Afrikában. Az apartheid óta nem növekedett a fekete dél-afrikaiak földtulajdona, ez komoly feszültségeket okoz, ugyanakkor nagyon komoly kihívást jelent a mert a gazdálkodók, akik rendelkeznek földterülettel, nem akarják feladni az ültetvényeiket. Johannesburgból átmentünk Cape Townba, és alkalmunk volt megvizsgálni, illetve meglátogatni egy szőlőültetvényt, ahol meglehetően progresszívan működnek, gyerekeket is oktatnak, képeznek, és lehetővé teszi, hogy új gazdálkodók, akik korábban náluk dolgoztak, kaptak, azok önálló szőlőültetvények telepítésébe kezd, kezdjenek. Tehát ez tulajdonképpen egy legjobb gyakorlatnak tekinthető. Nagyon érdekes volt találkozni ezekkel az emberekkel, megnézni azt, hogy hogyan működik ez az átmenet Dél-Afrikában az elnök parlamentben felszólalt, és láttuk azt is, hogy a délafrikaiak nagyon várják a BRICS-et, mint új geopolitikai irányt, de Brazília, Kína is nagyon odafigyel rájuk, és nehéz időszakot kell most megugraniuk, de kétségtelen, hogy ez mindenki számára hasznos lehet, vagy legalábbis ez volt az a szellem, amit tapasztaltunk. Elnök, köszönöm szépen. Egy bonyolult helyzet van ott, az átalakulások is rendkívül bonyolultak. Én is úgy érzem, hogy ottan vannak hullámvölgyek időnként. Rübik úr. Na, mi delegációnk utazó Szkáke asszonynak is köszönöm nagyon jól mutatta ez, hogyan jelennek meg Dél-Afrikában ezek a problémák, és hogyan mi irányba mennek, illetve milyen lehetőségi vannak ennek az országnak. Éppen a mezőgazdasági üzemben, ahol jártunk, megmutatkozott, hogy az export és a minő, magas minőségű export termékek exportja hozzájárul ahhoz, hogy azokat a lakossági csoportokat egymáshoz közelebb hozza, kiegyezést hozzon, képzést segítsen elő. Az iskolákban is jártunk, a mezőgazdasági keretek között működő reformot is, és általában az agrárreform Dél-Afrikában nagyon nagy, komoly feltétel annak, hogy ne, növekedjen a termelékenység, a hatalmas ültetvényeket valamiképpen ezek helyzetét rendezni kell az államnak, a magántulajdon bekapcsolásával, és ez nagyban segítheti majd az országot. Ami meglepett a bánya látogatás során, nem csak platinát, hanem kobaltot is kitermelnek. A kobalt a elemgyártás egy fontos eleme, háromszorozott az ára ennek, és világszerte jelentős verseny alakult ki a nyersanyagok iránt. A kobalt tekintetében pedig az a kérdés, hogyan lehet újra hasznosítani a szilárd hulladék lerakók elhelyezésből is kinyerhető, az akkumulátor gyártása fontos nyersanyaga. Erről egyébként komoly vita folyik, hogyan lehet a gyártást a körkörös gazdaság keretein úgy megszervezni, hogy az elfogadható legyen mindenki számára, és Dél-Afrika, mint komoly forrás szerepe ebben meghatározó. Ezért is nagyon fontos volt ez a látogatás, köszönöm Szkárke asszonynak, érdekes volt az az út. Solc úr, köszönöm szépen. Én szeretném Maritjának megköszönni ezt a nagyon jól átlátható szervezést, jól, nagyon jól vezette a delegációt. Egyik vendéglátónk talán hát nem mindig volt pontosan jelent meg a program szerint, de egyes konkrét helyzetek rendkívül érdekesek voltak, amelyekre ráláthattunk e jó szervezés kap nyomán. Még érdekesebb volt a beszélgetés a közösségek képviselőivel. Ugye az volt a terv, hogy a fenntarthatóság kérdéseit vitatjuk meg, hogy egyáltalán a bányaiparban az ott dolgozók számára mit jelent ez. Erről akartunk képet nyerni, és ez jól sikerült. És a fekete, fehér úgymond ábrázolása a dolgoknak, szó szerint. Ebben a, az országban a harmadik legnagyobb platina, illetve világon harmadik legnagyobb platinabányaként működő üzemben nagyon érdekesek voltak ezek a beszélgetések. Tehát a hivatalos látogatás után aztán voltunk egy könyvbemutatón is, ahol egy nemzetközi szerző kollektíva a Bécsi Egyetem szervezésében adott ki egy könyvet, Business as Usual Marikana után címmel a BASF felelősségére mutattak rá ebben a kiadványban, abban, hogyan termelik ki az országban a, a, a nyersanyagokat, miképpen kerül ez be az értékláncba, és ez miből mi jut vissza a, a dolgozókhoz, és általában a gazdasági körforgásban, és ebben a mi felelősségünk és a dél-afrikai fejlődésben való megjelenése ennek nagyon izgalmas volt. Aztán még egy gondolat, a földreform ügyében Paul Rübigerről beszélt. Nagyon komoly ellentmondás, komoly éles viták övezik a földreformot. Nagyon kritikusan látják sokan a földreformot és, ezt, és annak az alkotmányosságát. E, egyrészt, hogy ez meg kell történjen, másrészt nem feltételül hoz kiegyenlítődést majd a társadalomban. A nagy részt még szegénységben élő emberek nem feltétlenül segít, miközben de stabilizálhatja az apartheid következményén való túllépés folyamatát. És a különféle a fehér vezetőkkel, úgymond fehér bőrűekkel beszélgetve, ők azt mondták, hogy a, a fekete bőrűek nem is képesek tovább vinni ezeket a mezőkés üzemeket. Tehát aztán a, kap, a, a fokvárosi jogi kar vezetőjével is beszéltünk, aki szintén felvetette azt, hogy itt komoly társadalmi ellenmondások vannak, a vezet mennyire vihető végig a földreform, mennyire lesz működőképes ez. Az elnök programjában is szerepel ez. Tehát egy lényegi és meghatározó esemény Dél-Afrikában, és az EU számára is fontos álláspontot dolgozunk ki ezzel kapcsolatban, világosan látva a folyamatot. Nem csak pár évig fogunk ebből Dél-Afrikával foglalkozni, hanem hosszú távon várhatóan az egész térségben meghatározó partnerünk lesz, és ez a, a mi szakbizottságunk szempontjából is fontos. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a szervezőknek is ezt a nagyon érdekes utazást. Az első dolog, ami meglepett, az, hogy Dél-Afrikában milyen sok autót gyártanak. BMW, Mercedes, export célpontja elsősorban az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok előtt. Ez meglepett. A második dolog, és ez egy globális szintű tanulság. Sorry, shall I just wait? I know you made just a joke. <laughs> Elnézést, viccelődtünk csak, hogy lehet, hogy azért olyan élénk az autóexport az Egyesült Királyság felé, mert ugyanazon az oldalon vezetnek, ami mondjuk számunkra a rossz oldal. A gazdaság teljesítményének negyedét a korábbi elnök one quarter in their entire economy. So államosította, ami nagyon káros volt a gazdaság számára, és súlyos gazdasági gondokat okoz, nehéz kilábalni ebből a helyzetből. Harmadik gondolat a, a földreform, erről is volt már szó. Ez egy nagyon súlyos kérdés. Megvan az esély arra, remélem, hogy nem, de hogy Zimbabwe kettő lesz ebből az országból, ez katasztrófa lenne mindenki számára az elnök próbálja intelligensen kezelni ezt, de sok érdek húzódik meg emögött, emögött az a földreform törekvés mögött. Az elnöknek el kell ismernie a politikai nyomás, de intelligensen játszik, úgymond, okos játékos meg akarja oldani, hogy a külföldi töke ne meneküljön el az országból. Vannak egész családok, akik most a kivándorlás mellett vannak, 8%-át elveszítette már az ország. Okay, thanks a lot for this uh, feedback. Köszönöm szépen a visszajelzést a delegációs látogatásról. Köszönöm szépen a kolléganőnek, hogy a delegáció vezetését ellátta. Majd szorosan figyelemmel követjük a dél-afrikai fejleményeket. Yeah, we have a slight uh, problem because... Van egy kis problémánk. Ugyanis a következő napi rendi ponthoz a bizottság képviselője még nem jelent meg. A signal in five minutes. Öt perces szünetet rendelek el. Lehet, hogy ez jó ötlet lenne. Okay. Three minutes break. Három perces szünetet rendelek.

Okay, so, dear colleague. Kedves kollégák, 17. napi rendi pontnál tartunk. Az EU-Afrika fenntartható befektetések és munkahelyek szövetség. A legutóbbi évértékelő beszédében Juncker elnök úr kijelentése kicsit meglepett, hiszen bejelentette azt az új tervet, hogy a partnerségi megállapodásokat összevonnák egy pán-afrikai megállapodássá, amelyet a kontinenssel kötött szabadkereskedelmi megállapodással fésülnének össze. Ez váratlan húzás volt, és nem igazán tudjuk, hogy mit jelent mindez. Az ipákról sok szót ejtünk itt, érdekes ezt megvizsgálni, hogy ezt egyáltalán hogy lehet megvalósítani. A regionális megközelítést az ipáknál is érvényesítjük az Európai Unió és az afrikai államok közötti kereskedelem mértéke sokkal magasabb, mint az Afrikán belüli kereskedelemé. Ilyen értelemben ez az együttműködés nagyon hasznos, és támogatjuk. Ez a terv újdonság volt számunkra, ezért kíváncsian várjuk a részletes tájékoztatás. Erje Ászkola van a körünkben, aki a partnerségén megállapodás vezető kolléga. Meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Az Európai Unió valóban támogatja az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi térség létrejöttét politikailag és pénzügyileg is, illetve külkereskedelmi politikájával is. A szeptember 12-i évértékelő beszédben, beszédében Juncker elnök szövetségre tett javaslatot a fenntartható befektetések és munkahelyek érdekében, elősegítve a befektetéseket, a készségeket, a dialógust és a kereskedelmet Afrikában. A legfontosabb eszközei egy ilyen szövetségnek, ha sikeres kíván lenni, a külső befektetési terv, illetve az EU kereskedelmi megállapodásai Afrikával. Ha megnézzük az Afrikáról szóló közleményt, világosan azt az instrukciót látjuk benne, idézem, a kereskedelmi megállapodásoknak az Európai Unióval a lehető legnagyobb mértékig ki kell használniuk ezeket az eszközöket az, EU, az afrikai szabadkereskedelmi térség kiépítésére, amely most van, ami most van folyamatban. Ez azt is jelenti, hogy jobban kell összpontosítani a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtására Fekete-Afrikában, az EPÁK kiterjesztését más országokra ösztönözni kell, illetve más témákra is, mint amelyek a jelentegi EPÁK-ban szerepelnek. Észak-Afrikával mélyre ható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról kell tárgyalni. Tunéziával már folyamatban van, és a lehetőségek szerint Marokkóval megkezdődik ez a tárgyalás a jövőben. Más intézkedéseket is támogatnánk a szövetség keretében. Ezek nem a mi főigazgatóságunkhoz tartoznak, de azért beszélnek ezekről is technikai és pénzügyi segítségnyújtás az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi térség számára, ezt a DG DEFCO vezeti, növekedés és foglalkoztatási megállapodás Fekete-Afrikában. Ezt szeretnénk szorosan összekapcsolni, a, illetve szeretnénk ezt csatlakozni a kereskedelmi főigazgatóság részéről, mert ezek olyan dokumentumok, amelyek lehetővé teszik az afrikai partnerek számára, hogy kihasználják a regionális és nemzetközi értékláncok teremtette lehetőségeket, illetve hogy a hozzáadott értékkel növelt ágazatokban is szerepet vállaljanak. A klímaberuházások ágazata is olyan, ami nagyobb figyelmet igényel a mezőgazdaság területén. Hogan biztos egy Task Force-t indított el a Vidéki Afrika címmel. A kereskedelem politika ösztönzőket hozhat létre, amelyekre azért van szükség, hogy afrikai országokba vonzák a befektetéseket és afrikai régiókba. Éppen ezért a harmadik pillérhez kapcsolódik ez a beruházási tervből, amelyet az afrikai partnerek számára alakítanak ki. Ez a kereskedelmi tevékenység az állami és a magánszféra közötti párbeszédbe kell, hogy illeszkedjen, illetve a kormányokkal és a magánszférával folytatott párbeszéd platformjába kell, hogy illeszkedjenek ezek az eszközök. Az Aid for Trade megközelítést tovább kell erősíteni, kereskedelem könnyítéssel, terméknormákkal, egyéb szabályozási intézkedésekkel, a fejlesztési együttműködésen dolgozó kollégáinkkal összhangban dolgozunk ezen. Köszönöm. Maria Elena. Merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hogy ön is, én is eléggé meglepődtem Juncker úr nyilatkozatán, amit az Unió nevében tett, és több kérdésem is lenne a bizottságnak, hogy ez az új stratégia pontosan mit jelent az afrikai kontinens vonatkozásában. Az igaz, hogy az interkontinentális övezet a, és a szabadkereskedelem az mindig is támogatást kapott Európától, mert nagyon fontos fontos, hogy az Afrikán belüli kereskedelem árucsere fokozódjon, ugyanakkor mégiscsak eléggé furcsa az, hogy mindent erre az interkontinentális övezetre koncentrálunk, miközben néhány éve egyszerűen képtelenek voltunk az Afrikán belüli régiók közötti együttműködést kialakítani, és olyan partnerségi kapcsolatok voltak, amik országcsoportokat fogtak össze, és regionális fejlesztésként csak a SZADEK területtel tudtuk összehozni. A másik része Afrik- Kelet-Afrika és a Nyugat-Afrika, illetve az, az afrikai kap- terület, ami a Közép-Afrikát veszi figyelembe, teljesen pontra jutott. Tehát egy új globális partnerségbe belemenni 54 afrikai országgal, miközben az eddigi stratégiánk teljesen kudarcot vallott, regionális megközelítésen, ami sokkal kezelhetőbb véleményem szerint, azért egy eléggé sajátos helyzet. Ezért szeretem volna megtudni az Európai Bizottságtól, és különösen a kereskedelmi főigazgatósággal beszélni, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, és hogy tudnak ezen az új politikai projekten dolgozni, amit Juncker úr tett le az asztalra. A második kérdés, ami felvetődik bennem, hogy milyen konfliktus hozhat ez a kotonú után, posztkotonú, kotonú utáni tárgyalásokat, ami az Európai Unió, Afrika, Karib és Csendes-óceáni térségről szól, ami azt jelenti nem csak Afrikát, hanem ugye a Karib és a Csendes-óceáni térségi országot. Nem kerül -e szembe egymással ez a két stratégia, azzal, hogy lesz egy mega egyezményünk Afrikával, és akkor a többieket meg egy kicsit félretesszük. Ugye nem ez az álláspont, amit itt a parlament eldöntött. Emlékezhetni kell arra is, hogy a kotonó és a posztkotonó eh, egyezményben három eh, érték van, a fejlesztés, a második az irányítás, és a harmadik a kereskedelem, és ez a három egymással eh, kell, hogy párhuzamosan fusson Éten, a, amit kicsit, a, amit Juncker úr említett, ez egy kicsit olyan kínai megközelítésre emlékeztet, csak a kereskedelem, csak a biznisz, és a ö, fejlesztés, a fejlődés és a ö, az egyéb területek azok lemaradnak. Tehát Juncker úr, mint hogyha elfelejteni a másik két elemet, ami nagyon fontos az Afrika, Karib és Csendes óceáni együttműködésben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem érdekelne, ami engem az Európai Bizottság részéről érdekelne, van egy egyes tagállamokban, azt láttuk idén is, meg tavaly is, hogy nemzeti stratégiákat indítottak el, vagy indítanak el, vagy terveznek Afrika tárgyában. Németországban van például van egy Marshall terv Afrikának című Müller szövetségi miniszter égisz alatt született tervezet. Az érdekel engem, hogy vajon ezeket a nemzeti tagállami terveket és akár már megszületett tevékenységeket hogyan ötvözték bele ebbe a keretbe? Hogy az EU saját úton jár, vagy a kettő összeszerveződik, tehát párbeszéd folyik a tagállam és az EU szint között ett stratégiát illetően. Heidi Hautala. Köszönöm, elnök úr. Ahogy említette ön is. Kicsit meglepő volt ez a kezdeményezés. Azon gondolkodom, mennyire végig gondolt ez, tekintetbe véve azt a tényt, hogy nagyon széttartó szinten levő országokkal, nagyon különböző országokkal tárgyalunk a lehetőleg a legszegényebb országoktól közepes jövedelmi országokig terjed a skála. Az Európai Bizottság Miképpen gondolta vége, mennyiben variálható a terv, mennyire rugalmas a terv? Ahogy Maria Arena is említette, két nagyon fontos elem hiányzik. Egyik az irányít, a kormányzással kapcsolatos. Jól tudjuk, hogy az afrikai kontinensről jövő illegális pénzügyi áramlatok Európában meg más feletországban sokkal nagyobbak és súlyosabbak. Háromszor tízszer akkorák, mint a visszavelő pénzmozgás vajon a kormányzás tekintetében ezt mennyire veszik figyelembe? Tudom, hogy vannak Afrikában is fontos kezdeményezések, amelyek ezt vizsgálják, ezeket a illegális pénzmozgásokat. Talán a Kofi Annan volt az elnöke egy nagyon fontos munkasoportnak, és beki volt elnök is tehát lehetne ezeket az utóbbi erőfesztéseket jobban támogatni. A fejlesztés politikával kapcsolatban pedig vannak új eszközeink. A külső beruházási terv például. Hogyan tudjuk ezt beolvasztani úgymond ebbe a stratégiába? És miképpen tudjuk biztosítani azt, hogy a fejlesztési tényezőket támogatjuk, tesszük lehetővé. És ne legyünk vakok a például az egészségügy, az oktatáspolitika, politika, helyzetére, amelyek a kereskedelem szempontjából is meghatározóak. Tehát a fejlesztés politika nagyon fontos ebből a szempontból és a kontinensen. Aztán kérdés, hogy vannak-e olyan mechanizmusok, amelyek segítik a regionális kereskedelmet? Például a kelet-afrikai közösséget, vagy az ECOWAS-t hogy ezek részei legyenek a kontinentális annak ezek a térségbeli kezdeményezések. Ezt hogy látják? Köszönöm, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az Európai Bizottság tájékoztatását. Árnyék előadónk, Sánchez az, hogy nincs itt, de megvitattuk a saját tímünkön belül is ezt röviden. Nagyra értékeljük azt, hogy Juncker elnök megpróbál valamilyen új kapcsolattartási formát létrehozni a State of the Union beszédében kiemelve ezt, de ahogy már többen elmondták képviselőtársaim, azért fontos, hogy e partneri viszony inkább a bizalomra koncentráljon, és az átfogó módszertan garantálható legyen. Maria Arena is beszél, megkérdezte már, hogy a koton utáni folyamat hogyan alakul majd a három pilléres szerkezetben. Egy kicsit úgy tűnik, hogy a kormányzati, kormányzási pillér, meg a fejlesztés politikai pillér egy kicsit kevésbé kerül homloktérbe a közfigyelemben az afrikai, illetve ákácsi országok tekintetében, és mintha jobban a kereskedelem politikai aspektust hangsúlyoznánk csak, nem lehet a, a business as usual módszertamban megfogalmazni ezt. Kérdésem az Európai Bizottsághoz, hogy valójában ezt várják, ezt az orientációt irányozzák elő az afrikai országokkal kapcsolatban? Hogy egyfajta szabadkereskedelmi övezetet fejleszünk ki? Egyfajta vámunió felé haladva? Ez működőképes lenne? A mai feltételek mellett? E, ezekben az országokban? nem túl hosszú távú perspektíva ez, és ha igen, akkor mit jelent ez rövid és középtávon számunkra? Hogyan tudjuk ezt a folyamatot lekövetni? Mert a vámunió logikája elveszi a lehetőséget egyes afrikai országoktól, hogy kifejleszték saját gazdaságukat. Talán egyfajta differenciálódás is kialakul az afrikai országok között és ha ez így van, akkor hol van a mi felelősségünk, hol kezdődik? És hogyan tudjuk ezt a folyamatot egyáltalán követni? És van egy kérdés az afrikai beruházásokat illetően. A dél-afrikai látogatásunk során is felmerült ez a bányaiparral kapcsolatban, hogy a beruházások, illetve azok a hitelek, amelyeket ezeknek az országoknak nyújtunk, vajon a fenntartható fejlődést szolgálják el térségben. Mert hogy számunkra kötelező ez közis is kell legyen ez az Európai Nem lehet ezt pusztán önkéntesen tenni, mert amit a BASF csinál Afrikában, meg más nagyvállalatok, hát nem igen hoznak pozitív változást ezekben az országokban. Tehát az SDG célok és az afrikai partnerek nemzeti céljait valahogy össze kell egyeztetni egy kötelező vállalásokkal a stratégián belül. benne úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen üdvözöljük a szabad kereskedelmet, hogy csökkenjenek a korlátok az afrikai belső kereskedelem között is, és segítsük a munka terem, le, alkalmak teremtését, illetve a kereskedelmet. De ugyanakkor komoly különbségek vannak Afrikában, és nyilvánvaló, hogy Afrika lévén egy kontinens, akármelyik afrikai országba is látogat el az ember, látja a nagy különbségeket. A dél-afrikai parlament és eh, Matabe úr is elmondták, hogy és az egységes eh, vámunió ötlete ott is vagy felvetődik Afrikában, hogyha igen, akkor demokráciát tiszteletben kell tartanunk, Nigériában például mm, működik, Marokkóban is működik, Dél-Afrikában nem igazán örültek neki. Rendkívül óvatosan kellene ezzel az átfogó agendával elindulni, hogy Afrikában az unióhoz hasonló valamit képzeljünk el, mert attól tartok, hogy sokkal több problémát hozna, mint amennyi eredményt. Akkor is, még akkor is, hogyha vannak támogatása a szabadkereskedelemnek, a munkahelyteremtés, ez bizonyos migrációs problémákat is esetleg megoldana, de figyelembe kell vennünk a nemzeti határokat, korlátokat elnök, köszönöm. Ami engem illet, eh, még egyszer elmondám, hogy mi a jelenlegi konkrét státusza ennek a ö, afrikai szabadkereskedelmi övezetnek vagy területnek. Ez egy általános megállapodás, de konkrét részletek eh, nem világosak. Mikorra a gondolják úgyhogy hogy egy ilyen szabadkereskedelmi övezet létrejöhet, hogy reális lesz árukra és szolgáltatásokra egyaránt Afrikában, és valóban úgy gondolják, hogy szabadkereskedelmi övezet mondjuk Ruanda és Dél-Afrika között az egy jó ötlet? És milyen kapcsolata van ennek az ipához. Németországban hallottam valakit, aki azt mondta, hogy az, az afrikai szabad kereskedelmi miatt az IPASZ tovább nem tárgyal. Mert itt van a szabadkereskedelmi terület vezet. Erre önök mit eh, válaszolnak? Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Engedjék meg, hogy rávilágítsak induláskon. A Juncker nyilatkozatot hosszú távú elképzelésként kell kezelni, egy nagyon hosszú távú elképzelésként. Egyelőre nem kezdeményezünk ilyen tárgyalásokat egy ilyen kontinentális megállapodás érdekében. Egy ilyen megállapodhoz számos előfeltétel szükséges, különösen afrikai részről, először is létre kell hozni a kontinentális szabadkereskedelmi övezetet, az integrációs folyamatokat a különböző régiók között. Egyes régiókban ez előrébb tart, mint más térségekben, és a tárgyaló partnerek is az afrikai országok, illetve az afrikai régiók kellene, hogy legyenek, és az Afrikai Uniónak kellene mindezt koordinálnia, illetve tárgyalnia ezek. Ez jelenleg még nincsen folyamatban, ez csak egy elképzelés, amivel a amin a felekek dolgoznak, és az ipaszok, azok ennek a részei, ez nem összeférhetetlen. Ugyanezre az irányba dolgoznak, hogy megnyissák a kereskedelmet, hogy régiók jöjjenek létre, mert az IPASZ is maga rész, régiókat próbál létrehozni. Maria Réna jó helyesen mutatott rá, hogy a SZADEK az egyetlen olyan IPA Afrikában, ahol működik. Vannak még ugye az kelet-európai és terület, amelyik az afrikai országokban nem igazán regionális, hanem inkább alregionális, szubregionális, és a regionális egyezmények E tekintetében is egyelőre tárgyalunk, hogy hogyan lehet elmélyíteni ezeket az egyezményeket, például a beruházásokra, a szellemi termékekre, és így tovább. Tehát az afrikai részről és a partnerek részéről szándék és akarat kell. Nem egy olyan folyamat ez, amit az Európai Unió vezényel. Ez mindenképpen Afrika által vezérelt elképzelés és fejlődés. Afrikának és az afrikai szereplőknek teljes a szuverenitása, nem vagyunk vezető helyzetben, mi csak támogatjuk ezt a folyamatot, és a mi kereskedelmi eszközeink, mint a szabadkereskedelmi egyezményeink, vagy az IPAK-nak ugyanez a célja. A szövetség és a kereskedelmi kapcsolatok, gazdasági kapcsolatoknak az elmélyítése csak egy része a mi átfogó Afrika stratégiánknak. Ez nem jelenti azt, hogy a fejlődési együttműködést feladnánk, vagy a kormányzás kérdéseire kevésbé figyelnénk oda, nem. Továbbra is megvannak a prioritásaink Afrikával, különböző politikai területeken, mint például az európai konszenzus a fejlesz, fejlődésről, ami a e tekintetben nagyon fontos, hogy a fenntartható fejlődési célok. Azt mondhatom, hogy igen, nagyon sok a kihívás Afrikán belül is, az afrikai szabadkereskedelmi övezetben, még hogyha ez létre, és hogy ez mikorra tud létrejönni, az egy más kérdés. Dolgoznak rajta a ratifikáláson, de mielőtt mi bármit tehetnénk, hogy előre lépjünk kontinentális szinten, az első, hogy az afrikai kontinensnek magának kell létrehozni a szabadkereskedelmi övezetét. Tehát Juncker biztos úr nagyon hosszú távú kilátásokról és elképzelésekről beszélt a tekintetben. Okay, and the assessment on the... A, az értékelés az afrikai munka konkrét, konkrét státuszával kapcsolatosan, illetve a szabadkereskedelem és az EPA közötti, közötti kapcsolat, igen. Köszönöm. Ami az afrikai szabadkereskedelmi térség helyzetét illeti, jelen pillanatban 49 ország írta alá 55-ből ezt a dokumentumot. Nigéria, Tanzánia még hiányoznak, ezek nagy országok még most fontolgatják, hogy aláírják-e a megállapodást vagy sem. Vannak, akik már ratifikálták is. A szándék az volt, hogy év végéig 22 ország ratifikálja azt, hogy a szabadkereskedelmi térség hatályba léphessen. Itt még nem tartunk, ez több időbe telik. Sok kérdés van még, amelyekről tárgyalni kell, még mielőtt működőképes lesz a szabadkereskedelmi térség származási szabályok, piacra jutási lehetőségek, az Afrikán belüli kereskedelem 99%-át ez liberalizálná, de a 10%-ba tartozó termékekről még nem zajlott le a tárgyalás. Úgyhogy úgy is fogalmazhatok, hogy ez még mindig nagyon a fejlesztés szakaszában van, a következő hónapokban, években, kiderül, hogy milyen gyorsan haladhat ez a folyamat. Volna még egy kérdésem a kotonó utáni folyamatról. Két külön folyamatról van szó, de ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Megkezdtük az AKC csoportokkal az egyeztetést. Ők múlt májusban úgy döntöttek, hogy közösen tárgyalnak, tárgyaló csoportként regionális pillérek jönnének létre, Afrika, Karib térség, csendes óceáni térség, és a régiók a saját szempontjukból kell, hogy döntsenek a továbblépésről. Az AKC mandátum lehetséges regionális pilléreket említ a jövőben, meg kell kezdeni a tárgyalást 2019-ben ezek mentén. Az első lépés az AKC EU ernyő, és a regionális pillérek ehhez kapcsolódnának. A regionális pillérek a régió kezében vannak értelemszerűen. Az EU a regionális blokkokkal tárgyal majd. Azzal az ambícióval, azon ambíció függvényében, amennyire ők készen állnak a kötelezettségvállásra. Köszönöm szépen, hogy a hosszú távú kilátásokról is beszámolt. A napi rendidőnkön a 18.-19. pont következik, önkéntes partnerségi megállapodás az egy Európai Unió és Vietnám között erdőgazdálkodás területén, hogy illegálisan kitermelt fa áru ne érkezhessen az Európai Unióba. köszönöm szépen. Nem tudom, milyen gyakran hallanak famosásról. Pénzmosásról hallunk, de a famosás is a már lassan fontos közéleti kérdésé válik. Például a Spiegel nemrégiben hozott egy anyagot az dél-kelet-ázsiai térségről. Vietnám fontos forrásország. Kamerumból, Kambodzsából és Laosból is a közelmúltig importált fa termékeket, faanyagot. Európai Unió, Kína és Japán a vevők, Vietnám vevői. Vietnám és az Európai Unió október 19-én egy önkéntes megállapodást írtak alá, melynek célja, hogy véget vessen az illegális fa kereskedelmnek Vietnám felől elsősorban az EU felé, de remélhetőleg más export célországok felé is. Ennek a dokumentumnak az aláírása az első lépés egy hosszú folyamatban. A parlament bizonyára szorosan figyelemmel követi majd az aláírás és ratifikációs eljárást, egészen addig a pontig, amikor is olyan sikeressé válik a program, hogy Vietnám elkezdheti használni a FLECT engedélyeket, amelyek alapján biztosítható, hogy az EU-ba irányuló faanyag exportja legális. Ennek a témának a folyamat jellegét szeretném hangsúlyozni. Az önkéntes partnerségi megállapodásban az ország kötelezettséget vállal, hogy olyan politikát dolgoz ki, amely azt bizonyítja, hogy harmadik országban nem exportálnak illegálisan faanyagot, kiemelten az Európai Unióba. A szabadkereskedelmi megállapodásról már volt szó, Jacques Radil úr ennek az előadója. Nagyon érdekes, fenntartható fejlesztési, fejlődési fejezet is van a szabadkereskedelmi megállapodásokban, amely kifejezetten hivatkozik az önkéntes partnerségi fejezetre. Olyan rövid, hogy fel is olvasom. A két fél elősegíti a fenntarthatóan kezelt erdőkből származó erdőgazdasági termékek értékesítését beleértve az erdészeti törvények végrehajtására vonatkozó önkéntes partnerségi megállapodást FLECT ennek a rövidítése. Ezek az ügyek tehát szorosan együttműködnek, együtt összefüggnek egymással. Remélhetőleg ez az erőfeszítés az néhány év alatt a FLECT engedélyek rendszeréhez vezet, a fa export esetében is. Az EU azt sürgeti, hogy a, ennek a területnek az irányítása jobb legyen Vietnámban. A civil társadalom is nagyon fontos szerepet vállal Vietnámban ebben a témában. Ez az első lépés az önkéntes partnerségi megállapodásban. Sokat tesznek a korrupció felszámolására, különösen a vám területen elterjedt ez. A Kambodzsa-Vietnám útvonalon ez kulcsfontosságú elem ebben a folyamatban. És most, hogy úgy döntöttünk, hogy az ajánlással is foglalkozunk az önkéntes partnerségi megállapodás kapcsán. Egy állásfoglalást is javasolunk mellé. Én nekem az a javaslatom, hogy különböző benchmarkokat is dolgozzunk ki a ratifikációtól kezdődően. Ezt az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja, és követni fogjuk a végrehajtást is, tehát az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását, különösen azért, mert a FLECT engedélyek bevezetése végső soron delegált jogi aktus tárgya lesz. Arra kérem önöket, hogy tekintsék át ezt a nagyon érdekfeszítő eszközt, ami egyébként Indonéziával kapcsolatban már működik. Ez az első ország, ahol a flag engedélyeket már használják, sokan vannak most folyamatban, és nagyon jó hatása van ez a folyamat a fenntarthatóságra, a jó irányításra, illetve a nemzetközi kereskedelemre. Köszönöm szépen, és egy finn kolléga mindenképpen sokat tud az erdőkről, az erdőkezelésről. Arról híres, igen, Finnország, hogy kivágja a saját erdeit. Merci, merci à, à la... Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, ami, az anyagot, amit összeállított, és azt mondhatom összességében egyetértünk a különböző érvekkel, amelyeket felhozott. Természetesen támogatjuk a Vietnámmal az önkéntes partnerségi megállapodást, és hogy az illegális erdőkivágásokat is ezzel akadályozzuk. Külön oda kell figyelnünk a szociális dimenzióra, hogy milyen helyzetben vannak a feldolgozók, mert hogyha a feldolgozók nem tudnak ehhez csatlakozni, akkor nem látjuk, hogy hogyan lehetne hatékony ez a rendelkezés. Vietnám ugye szomszédországokból illegálisan vágott fát importálna, Kambodzsából, Laoszból, és az uniónak tisztában kell lenni ezzel a regionális problémával, és fel kell ellene lépnie méghozzá hatékonyan. Természetesen az önkéntes partnerségen keretén belül, amit teszünk, ezt lehet tenni, és a más partnerségekkel, amiket pedig a parlamenten belül még alá akarunk írni. Például a szabadkereskedelmi társulási megállapodás Európai Unió Vietnám között, az összes fa termékeknek a, a behozatalát liberalizálni fogja. Ugyanígy a fenntartható megállapodása az illegális faimport tekintetében nem kellően ambiciózus, mert nem kötelező, ezért nagyon fontos, hogy koherensek legyünk. Vannak önkéntes eljárások, amiken tudunk előre haladni, de ugyanakkor kell, hogy legyenek olyan eszközök is, amelyek arra kényszerítik Vietnámot, hogy a kereskedelmi megállapodásban foglaltakat be is tartsa. Van egy regionális probléma, amit meg kell oldani. Ezt több NGO is említett, például, hogy illegális fát exportálnak, amit Kambodzsából szereznek be. Tehát először is ezt a regionális problémát kell kezelni a megállapodásokban. És akkor visszatérnék még egy nagyon fontos illegális fakereskedőre, dél Kína és Japán, amelyek a fő szereplők az illegális fafehérítésben vagy mosásban. Japánban, amikor ott jártunk, láttuk, hogy van egy törekvés arra, hogy javítsák a jogszabályokat az illegális fa ügyek, kivágásokkal, de sajnos a jogszabály nem kötelező erejű, és amit az Európai Unió próbál tenni, az azt mutatja, hogy a 25%-a az intézményeknek, amelyek importálnak ilyen fát, nem ellenőrzik, hogy Japán honnan szerezte be ezt a faanyagot. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a fa, az illegális faimportra ezen országból származó fa esetében, miközben tudjuk, hogy nem garantált Japánban a nyomonkövetés. Köszönöm, Lalunasszony. asszony. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, kedves kollégák, és köszönöm ezt a munkadokumentumot, és támogatom az ajánlásokat a flag szabályozás azt mutatja, hogy össze lehet illeszteni környezetvédelmi és kereskedelmi célokat és megállapodásokat. Szerintem ez más területen is így van. Vietnámban nagyon fontos az erdőgazdálkodás, 44%-ban erdők, illetve erdőültetvények borítják a területét. Tehát fontos, hogy a, az erdőgazdálkodást fenntarthatóvá tegyük, és ezt teszi lehetővé ez a, megold, ez a az anyag. Én a frakcióm nevében meg fogom szavazni, és én is azt mondom, amit a kollégák, hogy amire oda kell figyelni, azért, hogy hatékony és realista legyen a megállapodás. Én néhány ötletet szintén szeretnék megemlíteni, például a jó gyakorlatnak a cseréje, akik megállapodást kötöttek az Unióval, illetve ennek a az eszköznek az előmozítása e, e, Ázsiában. Azt is tudjuk, hogy Kínát nagyon érinti ez, e, mert szomszédos Vietnámmal, és ez, hogyha sikerülne elérni és világszintre kiterjeszteni ezt az egyezményt, ez egy nagyon jó lenne. És nagyon oda kell figyelni az alvállalkozókra, többek között a harmadik országokra, hogy nehogy kiskapuk maradjanak a végrehajtás során. Köszönöm, mondja az elnök, Anne-Marie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ha ott a munka dokumentumot tekintve prima anyag ez, van néhány megjegyzésem azért hozzá. Hogyha Vietnámmal kereskedni akarunk, akkor fontos, hogy a FLEG eh, rendszer garantálva legyen, jogszabályokban, kormányzatiságban, és nagyon fontos, hogy megfelelő kötelezettségek valósulnak meg a due diligence tekintetében. A jog, a jogszabályok nem elégségesek arra, hogy az illegális fakivágást megakadályozzuk. Ez kockázatot jelent, bejöhetnek az európai piacra illegálisan kivágott fák, illetve anyagok. Kambodzsában is folyik fakitermelés, illegális fakitermelés. A vietnami jogszabályokat át kellene alakítani ennek érdekében. Ugyanakkor a társadalmi szervezetekkel hogy a végrehajtását Vietnában ellenőrizzék. A végrehajtáson áll vagy bukik minden, és ehhez egy erős társadalmi kontroll kell. A due diligence nem csak Vietnám szempontjából fontos, hanem az EU érdeke is. Mind a két fél részéről erősíteni kell ezt, és végül a parlament kell, hogy ellenőrizze a e jogszabályok végrehajtásának mikéntjét, nem csak maguknak a jogszabályoknak a meghozatalát. Köszönöm szépen. Most a bizottság következik. Astrid Schumacher asszony, a globális fenntartható fejlődés részleg igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy hallgathattam ezt a vitát. Egyetértünk mindennel, ami elhangzott, talán azt hangsúlyoznám még, amit az előadó is hangsúlyozott, hogy Vietnám a globális fakereskedelem középpontjában áll, import-export tevékenységét fokozta az elmúlt években. 18 országból importál fát Kínába, az Egyesült Államokba, az Európai Unióba exportál. Ennek a megalapodásnak, ha sikerül jól nyélbeütni, akkor nagyon jó kihatása lesz a fa kereskedelem egészére. A célokat nagyon világosan felvázolta az előadó, nem is akarok a részletekbe bocsátkozni, csak néhány észrevételre szeretnék reagálni, amelyek az előbb elhangzottak. Először is, hogy milyen fontos a regionális perspektíva. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vietnámmal eh, együtt dolgozunk, eh, ahogyan ezt a megalap, ez a megalapodás is bizonyítja, illetve Tájfölddel, Laosszal, Maláziával, Myanmarral zajlik együttműködés különböző szinteken és különböző előreladási szinten. Vietnám nagyon fontos partner, és nagyon lényeges, hogy a jogszerűség nyomon követését megerősítsük. Kambodzsa helyzetét megemlítették, ez különösen aggasztó számunkra. Gyakran egyeztetünk a vietnámi hatóságokkal a helyzetről, ismerik a helyzetet, illetve a környezetvédelmi ügynökség is vizsgálja ezt a helyzetet, ez néha kockázatos is, de nagyon hasznos tevékenység. Kambodzsával is egyeztetünk Vietnám már tett bizonyos lépéseket, hogy megoldja a problémát, ezeknek a hatékonyságát majd később vizsgálhatjuk. A folyamat elején állunk, a ratifikációval Vietnám elkötelezte magát, hogy egy biztosítási rendszert eh, hozzon létre, biztosítandó, hogy ez a rendszer megfelelően erős lesz, és biztosítja a hozzánk érkező fa áru legális mi voltát. Az átvilágítási rendszerről is szó volt, ez nagyon fontos. Természetesen és üdvözöljük azt a megjegyzést az előadó részéről, hogy nem szabad, hogy csak kipipáljuk ezt a feladatot, hanem ez egy komoly, fenntartható rendszert kell létrehozni. Az eljárás során a civil társadalmat is be kell vonni Vietnámban, ezen erre is vannak törekvések, hogy a fakitermelő iparággal, illetve a civil társadalommal is felvegyük az a kapcsolatot, és hogyha a garancia rendszer már megerősödik, saját lábára áll, akkor tudunk tovább lépni, hogy Vietnám engedélyeket tudjon kibocsátani az európai piacra, és akkor egy delegált jogi aktussal fogjuk ezt elrendelni, amit a parlament felülvizsgál. És van egy másik nagyon fontos párbeszéd Kínával, Japánnal és az Egyesült Államokkal, kétoldalú együttműködési mechanizmus keretében Kína óriási mennyiségű legális faárút vesz fel, ez igen aggasztó, úgyhogy ebben az esetben nagyon intenzívek a tárgyalások. Japánban szeretnénk elérni, hogyha kötelezőbb lenne a szabályozás, az új jogszabály, de ez még csak most lépett hatályba, meglátjuk, hogy hogyan működik, korai még erről ítélkezni. Nem akarok naívnak tűnni, Japánban az önkéntes intézkedéseket jobban tisztelik, mint a világ más tájain. Ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy a legfőbb felvetésekre tudtam válaszolni. Kérem, hogy támogassák ezt a megállapodást, mert így tudjuk csak felvenni a harcot az illegális fakitermeléssel szemben. Köszönöm, Heidi. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok az elhangzott észrevételekért, az árnyék előadók észrevételeiért. A bizottság munkáját nem tudom eléggé dicsérni. Ez egy nagyon fontos eszköz, jó együttműködése van szükség a környezetvédelmi, kereskedelmi és a fejlesztési főigazgatóságok között, és talán a még jobb koordinációt is tudjuk ösztönözni, az NV nagyon jó munkát végez. Ami a jó gyakorlatokat illeti, valóban nagyon fontos, hogy a jó gyakorlatokat bemutassák, amelyeket eh, szeretnének a, az állásfoglalásban érvényesíteni. Anne-Marie fontos megjegyzést tett, nevezetesen, hogy a vietnámi jogszabályok nem elégségesek ahhoz jelenleg, hogy az illegális fa kereskedelmet megakadályozzák. Valóban ez az egyik kulcsfontosságú pont, a bizottság is hangsúlyozza. Azt kell követelnünk, hogy Vietnám teljes tiltást rendeljen el, hogy illegálisan kitermelt fa ne léphessen be a vietnámi piacra. Tudomásom szerint ez eddig még nem történt meg. Én tervezek egy magánjellegű tényfeltáró missziót a régióba, januárban lesz ez. Nagyon fontos látni, hogy hogyan működik mindez, találkozni az érdekeltekkel, Remélem, hogy a karácsonyi szünet után több gyakorlati tapasztalattal jövök majd vissza a tekintetben, hogy mi szerepeljen az állásfoglalásban. Nagyon hálás vagyok, hogy a szakbizottság állásfoglalás tervezetet készített, hiszen így lehet csak fontos benchmarkokat kialakítani a megállapodás megvalósítása érdekében. Tudom, hogy vannak olyan civil szervezetek, akik úgy gondolják, hogy a VPA nem jó gondolat, mert nem áll rá készen Vietnám. Ahogyan a bizottság említette, ez csak az első lépés egy nagyon kanyargos úton, hosszú úton, de ez jó hatása lesz mind az ország életére, mind pedig a globális erdőhelyzetre. Remélem így lesz, mondja az elnök. Januárban a, szakbizottság visszatér a kérdésre, sok sikert a vietnámi látogatáshoz. A 18.-19. napirendi pontokat ezzel lezárhatjuk. A 20. napirendi pontunkat a Deve szakbizottsággal közösen tárgyaljuk. A PHS 4B 001-es teremben. Kérem, hogy vonuljanak át oda és ott folytatjuk.